Der Präsident! Az elnök. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nos, tisztelt kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Abba hagynák-e az olyongást? A Vürc kolléga jelentkezett szólásra, tessék! monsieur le président chers collègues kedves kollégák szomorúan kell értesítenem a házat